colleagues, let's start with the next point of our afternoon agenda. Kedves kollégák, folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Az Európai Szomszédság politika partnerség erősítése. A 460 módosítót dolgoztak ki a kollégák. Minden módosítót lefordították a különböző nyelvekre, viszont a legtöbb angolul van meg. Zários Volszki úr az előadó, illetve Antonio Panceri úr, de először is szeretném üdvözölni a Tbilisi nagykövet urat, és ő be fog számolni a grúziai helyzetről, elfogadta meghívásunkat, ennek nagyon örülök. Először a társadalmi tevőknek fogom megadni a szót. Parancsoljon, az szó, ez öné a szó. Not, not so long ago we have been discussing, uh, we, we had the first reading of my A jelentésemnek az első olvasatán vagyunk túl, megpróbálok rövid lenni. 460 módosító érkezett be. Köszönöm szépen ezeket. Ezek a módosítók gazdagították jelentésemet, én magam és kollégám Panceriú, sokat dolgoztunk ezeken, és megpróbáltunk megfelelni, meg, de megpróbáltuk megtalálni a kompromisszós módosítókat. Második megjegyzésem, ami a keleti partnerséget illeti, a dolgok mozognak, illetve nagyon lendületes változások vannak. On, on, uh provisional application of association agreement with Ukraine, that, that because of the cost of Ukrajnával kapcsolatban már elmondtam, hogy az események miatt lehet, hogy meg kell változtassuk majd a menetrendet. Lehet, hogy ezt el fogjuk halasztani, nem tudjuk felgyorsítani majd a fejleményeket. Brock úr beleegyezése mellett természetesen, illetve megvizsgáljuk majd az egyes eseményeket, amelyekre sor kerül, Ukrajna a kritériumokat kell, hogy teljesítse, és ez lehetőséget biztosítana számunkra is, hogy a jelentésben vigo, vigo, világosan elmondjuk azt, hogy javasoljuk-e a megállapodás aláírásra, vagy nem. Tehát a keleti dimenzió az, ami gondokat jelent. Panceri úrnak köszönöm szépen a megértését, és köszönöm, hogy értékelte azt, hogy közös munkánkra ennek a keleti dimenziónak hatása van. Társjelentéstevőmmel megállapodtunk abban, hogy három árnyékjelentéstevő ülésre kerül sor. Az első az általános résszel foglalkozik, majd a kelet és a déli résszel, illetve az tevők találkoznak majd külön a keleti térség témájában, külön a déli térség témájában. Panceri úrnak még egyszer köszönöm szépen a kitűnő együttműködést a közös jelentésben nagyon jó volt az együttműködésünk. Természetesen a módosítóknak a tartalom szempontjából jelentőségük van, viszont ezek egymást ismételgetik nagyon gyakran, vagy pedig túlmutatnak a jelentés kiterjedésén, de azt gondolom, hogy néhány módosítót éppen ezért félre kell, hogy tegyünk majd, anélkül, hogy ezeknek a módosítóknak a tartalmat megkérdőjeleznénk. Panterő úrral úgy döntöttünk, hogy ezeket a módosítókat fogjuk támogatni, amelyek új és meghatározó tartalmat jelentenek a jelentős szempontjából. Ez azt jelenti, hogy azok, akik a módosítókat benyújtottak, amelyeket nem tudunk figyelembe venni, meg fognak érteni bennünket, ami a keleti partnerséget illeti. Optimista vagyok, Optimista vagyok a végkifejletet illetően, és hogyha ez az optimista szenárió valósul meg, ami a Vilniuszi csúcs találkozó, Vilniuszi csúcs előkészítését illeti, akkor ez a jelentés nagyon időszerű lehet, és összefoglalhatjuk azt, hogy mit érhetünk még el a csúcsig. Oszéven úrral is folytattunk eszmecserét. Ha az események úgy zajlanak, ahogy reméljük, akkor a tanács döntést fog hozni majd a rendelkezések megvalósításáról a társulási megállapodás kapcsán, illetve ami az aláírást illeti szinten rendelkezik. És ez a jelentés is tartalmazhat egy olyan bekezdés, amely teljesíti a beleegyezési eljárás kritériumait, nem a szerződés által, hanem a parlament és a tanács közötti Gentleman's Agreement értelmében. A ratifikációra szükség van a szerződés értelmében, de ez hosszasabb időt vehet igénybe, Viszont a mandátum vége előtt szeretnénk még a ratifikációt látni, még a tavasz előtt. És a tanácsnak is lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy te, teljes mértékben késlekedés nélkül tudják megvalósítani a kereskedelmi részt, mint átmeneti részt. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen még egyszer a módosítók beterjesztőjének a munkáját, illetve társjelentéstevőmnek a közös együttműködést. Köszönöm szépen, Jacek. Most a déli dimenzióért felelős képviselőnek, Panceri úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a magam részéről, köszönöm Czárjusz Volszki kollégának is a munkát. Az általános részsel egyetértünk, meg kell találni megfelelő egyensúlyt, és rendszeresíteni a különböző fogalmakat, amelyek szerepelnek a szövegben, annak érdekében, hogy a szöveg egységesebb legyen. Ami a közös részt illeti, a déli térséggel kapcsolatosan van egy sor módosító, ami beérkezett, ezek fontos nyilatkozatokra vonatkoznak, a barcelonai, párizsi vagy egyéb utalásokra vonatkoznak, nincs probléma ezeknek a befogadásával. Úgy, ahogy egyes módosítók, amelyek a More for More elvre alapoznak, és a lesz for lesz, tehát ezeket a módosítókat figyelmesen el fogjuk olvasni, és megnézzük, hogy milyen módon lehet ezeket beépíteni a megfelelő egyensúly fenntartásával. Aztán további módosítók érkeztek, amelyek arra vonatkoznak, hogy az arab országok elvárásaira vonatkoznak, ami az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat illeti, illetve a korrupció elleni harcban Ezeket eh, szintén elfogadhatónak tartom, és aztán eh, viszont szükség van arra, hogy ezt megfelelő rendszerrel tegyük. Aztán vannak olyan módosítók, amelyek a mm, szövegnek bizonyos részleteivel foglalkoznak, főleg a déli térségben, és ezekkel kapcsolatosan is Szárius Volszki kollégával dolgozunk, annak érdekében, hogy koherens legyen a szöveg, de ezeknek a befogadásával kapcsolatosan sem látok problémát. Vannak specifikus problémák, az e, preambulum bekezdésre, amely kell a 73-tól 84-ig módosító, számú módosítók foglalkoznak, és aztán a 96-tól 98-ig módosítók, ezek technikai megjegyzések, ezek a hármas bekezdéssel kapcsolatosak, ott egy eh, konkrét értékelést kérünk a partnerségi politikával, a szomszédsági politikával, és aztán eh, vannak olyan pontok, amelyik a demokratikus átmenettel, illetve a civil szervezetekkel, eh, a a civil társadalommal foglalkoznak. Aztán van egy sor módosító, az ötös bekezdésről a 13-asig, 144-estől a 194-ig, amelyek a keleti dimenzióval foglalkoznak. Ezt eh, a kollégámra hagyom, hogy ő nyilatkozzon ebben a témában, foglalkozik ugyanis ezzel a dimenzióval ami a déli dimenziót illeti, amelyekkel én, amelyel én foglalkozom, a 13 bekezdéssel fogunk foglalkozni, a Task Force-szal, aztán hogyan tudjuk ezt kiterjeszteni más dimenziókkal, más valóságokkal, a célja ennek a módosítónak az, hogy kihangsúlyozzuk, hogy a parlamentünknek nagy eh, érdeme van abban, hogy létrehoztuk ezeket a taskforcokat, eh, nevezetesen például 2001-ben Tunéziában kértük eh, a magas szintű képviselőnket, hogy létrehozzon egy taskforcot, és ezt a tapasztalatot ki kell terjeszteni a déli partnereinkre, aztán szükség van arra, hogy a demokratikus átmenet során kialakult kihívásoknál segítsünk az országoknak, a, egy igazi eh, regionális integrációnak a kidolgozása a déli térségben. Aztán nagyon sok módosító van, amelyek az eh, egy-egy országgal foglalkoznak, Természetesen itt ezek nagyon eltérőek, ugyanakkor a szövegnek a szövegnek a terjedelme miatt, amelyet adott ugyebár, és ez, ehhez kell tartanunk magunkat a szöveg kidolgozásra. Nagyon sok megjegyzés érkezett Algériára, Egyiptomra vonatkozóan ezeket befogadjuk, egyeseket természetesen az egyeseknél nincs probléma, de délelőtt beszéltük a tának jelentésről, Marokkóról és más országokról, szóval itt konkrét értekelés alapján fogjuk eldönteni, hogy mi kerül a szövegbe. Az árnyék jelentéstevőkkel beszélni fogunk annak érdekében, hogy a megközelítés koherens legyen az egész munkában. Úgy vélem, hogy nyugodtan dolgozhatunk ezen túl. A magam részéről pozitív a hozzáállásom, optimista vagyok, hogy a célt el tudjuk érni a lehető legrövidebb időn belül. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, a képviselők kapnak eh, lehetőséget. illetve Filip Dimitrov úrnak, a Tbilisi követnek szeretném megadni a szót, hogy számoljam be a grúziai helyzetről. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Természetesen megnéztem a szállásfogás tervezetet, nagyon örülök annak, hogy kiemeli a jelentést Grúzia jelentős előrelépéseit, amelyek megvalósultak az elmúlt tíz évben, és mindenki, aki járt már Grúziában, érzékelti ezt a különbséget. A kérdés az, hogy mennyire továbbvihető ez a folyamat. Az ország EU-s integrációját a lakosság nagy része támogatja, tehát ami a közvéleményt illeti, itt van az ellenzék, és az ellenzék nyugat melletti magatartást mutat európai magatartást, és a kormány is ez jellemző. Nagyon fontos ettől függetlenül az, hogy az európai film milyen lépéseket tesz, hiszen ezt a tendenciát nem szabad elásni. És amikor erről beszélek, akkor természetesen akkor vannak a gályunk a utóbbi fejlemények miatt a térségben, viszont Grúziában nem jellemző a kívülről történő nyomas gyakorlás, hiszen Grúzia területén 20%-et elszakították, éppen ezért eh, itt a döntéshozatal közvetlen hatásáról nem igazán beszélhetünk, ami a másik felet illeti. A kockázatok inkább a folyamatokban rejlenek majd, illetve a politikai dinamikában, a politikai dinamikájában, és ezeknek is be kell következnünk. Éppen ezért nem gondolom az, hogy várhatunk meglepetéseket még a Vilniuszi csúcs előtt és a társulás iránt támasztott elvárás valóra válhat, illetve az EU is említette a gyors leírást, az elsfoglalási indítványban, mint a vízum könnyítést. A vízum könnyítés rendkívül fontos, hiszen nagyon fontos, hogy ezt a folyamatot tovább erősítsük. Mint említettem, a politikai dinamikát illetően az ország nehéz időket él meg, elnökválasztásokra számíthatunk. A jelenlegi kormányzó párt az egyik jelölt, a nyugat melletti ellenzék, illetve egy másik ellenzék. Ennyien fogalmazva, ez a másik típusú ellenzék eh, kétséges jelzéseket, kétes jelzéseket küld, ez világos. És nagyon fontos hogy kidolgozzuk a kompromisszumokat. Ez különböző dolgokat jelenthet, ami a, a probléma megoldását és az ígéreteket illeti. A miniszterelnök um, be fogja jelenteni lemondását, visszavonulását, ez pedig elkerülhetetlen módon számos változást fog jelenteni, struktúrát illetően, a kormányzópár struktúrát illetően, ez egy konglomerátus tulajdonképpen. A helyzetet nyomon kell követnünk annak érdekében, hogy a kockázatokat is figyelemmel követhessük a koalíción belül a nyugat, a voksát nyugat mellett letevő párt magatartását, hogy ők ne tűnjenek el a politikai palettáról. A legfontosabb kérdés azonban továbbra is az marad, hogy nagyon erőteljes nyugat melletti tendencia lesz érzékelhető Grúziában, és Az ellenzék a, a UNN a korábbi kormányzó párt is érzékeli. Ennek hatásait minden bizonyal lesznek kérdések a helyzetre vonatkozóan, röviden fogalmazva. Egyértelmű dátumok, illetve jelzések vannak, miszerint ennek megdöntésére egyértelmű erőfeszítések történnek. Egy jelentést hallottunk vasárnap, emberi jogi szempontból ez egy nagyon érdekes jelentés, jól kiegyensúlyozott, és a korábbi kormányokra teszi a hibát, viszont a cél a azon ajánlások megfogalmazása, amely arra vonatkozik, hogy mit nem lehet tolerálni. Ezt a speciális tanácsadó készítette emberi jogi kérdésekben, és nagyon fontos ezt is szem előtt tartani. Nyugat melletti erő Grúziában hatalmon kell, hogy maradjanak, és ez visszavezet mindahhoz, amivel mondandómat kezdtem. Önök említették azt a jelentős sikert, amelyet elért Grúzia az elmúlt tíz évben, ez erőteljesen kapcsolódik a korábbi kormányokhoz is. Nagyon fontos mindezt fenntartani, hiszen nem szabad, hogy e, egy ilyen pártot tönkre tegyenek. Hiszen ezzel az Európa melletti erők is sérülhetnek a zavaros időszak után a közvélemény is európai magatartást tanúsított, tehát erről nem szabad megfeledkezni. Éppen ezért a felépési lehetőségeink korlátozottak, de azt gondolom, hogy az önök állásfogláshoz hasonló dokumentumok ebben a jó irány mutathatnak. Köszönöm. Thank you very much, uh, Ambassador. Köszönöm Dimitrov nagykövet úrnak, ha megengedi. Jacek Svardlovszki úr egy rövid kérdést feltenne önnek. Két kérdésem van e, nagykövet úrhoz. Meglepett bennünket a grúz rendszer 2008-ban az akkutani helyzete és megszavaztunk júniusban, hogy missziót küldjünk Abháziába és Délosszíciába, de az ajánlásainkat nem tartották be, és egy invázióra került sor. Most, most kérem a parlamentet, hogy ne tegyék, hogy másodszor is kellemetlen meglepetés érjen. A második kérdés Ivan is Vili úgy tűnik, hogy visszahúzódik, és távolodra nyitja az országot. Mennyire alkotmányos az, hogy ezt megtehesse? Ivan Vili úr nyíltan kimondja, hogy a jelenlegi ellenzék rossz, és fel kell váltania ezt egy jóval, és Bucsanadze lenne ez. A Bucsanadze egy Európa ellenes párt, és igyekszik megváltoztatni a hangulatot, egy kevésbé pro-európai hangulatot kíván kialakítani, és Grúzia ezek után egy örmény kurzust követ majd elképzelhető, ez amit Iván is Vili akar? Köszönöm szépen, Jacek. Most lehetőséget adok a nagykövet úrnak, hogy röviden válaszoljon, de utána megkezdjük a hozzászólásokat, ez nem meghallgatás. Parancsoljon. Nagykövet úr. Köszönöm szépen a kérdést. Szerjusz Volszki úr, nem mondhatom biztosra, hogy ki mit gondol valamiről. Az a forgatókönyv, amit mi leírunk, az nem lehetetlen. De én abban bízom, hogy ez egy olyan fejlemény, fejlődés, amelyről döntés születik majd olyan módon, hogy a grúz politikában ki milyen szerepet játszik. Ez nem hiszem, hogy nagyon érinti a választók döntését. Biztos vagyok abban, hogy mindazok, akik a leg prominensebb támogatói az európai gondolatnak Grúziában. Nos, szeretnék erősíteni ezt a gondolatot, és nem blokkolni akarják. Miután ezt elmondtam, tisztában vagyok azzal, hogy vannak kockázatok, és ezért hangsúlyoztam a prezentációmban, hogy fontos az, hogy felhasználjuk a morális autoritásunkat, a kapacitásunkat, a befolyásolási lehetőségeinket, hogy világossá tegyük, hogy, hogy Grúzia közeledés Európához fenntartandó, és igen, és amit már elértek eddig, azt támogatni kell, és alá kell húzni. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Örülök, hogy eljött a mai napon. Most pedig a hozzászólók következnek. Kovál úr az első. Ügyrendi kérdés? Igen. Ügyrendi kérdést teszek fel. Fur, furának tartom ezt a munkát ma délután, ahogyan dolgozunk. Üdvözlöm Kirillov nagykövet urat azt is üdvözlöm, amit elmondott, hogy nem, nem Kirillov, hanem Dimitrov, Dimitrov, bocsánat. Egyik kolléga, kollégánkra gondoltam. De Grúziáról, hogyha tényleg tárgyalunk, azt üdvözlendőnek tartom, tehát de most a nagykövető után a Szárgyiusz Volszki, és utána csak választ kapunk a nagykövetől, és senki se tud közbeszólni ebbe a társadalmat, ez egy fura megoldás. Igen, és szeretnék részt venni ezzel, ebben a, ezen a tárgyaláson. Ha megvitatjuk Grúziát, akkor tegyük meg a nagykövet jelenlétében, de ne úgy, ahogy most tettük. Tiltakozom ebben a formában. Aztán egy további hozzászólás. A frakcióm nevében sokkol ez az eljárás. Természetesen. Nem szerepelt a ter- napirend tervezetben a nagykövetőr jelenléte, és itt Gróziáról, Gróz meghallgatás van, ezt nem terveztük. Egy sor kérdésünk van az eljárással kapcsolatban, és megjegyzésünk is. A nagykövet úr jelenlétét meghirdettük az elején, és tudtak róla, és néhány szót fog beszélni a grúz helyzetről a nagy úr, és még egyszer mondom, ez nem egy meghallgatás, és egy általános vitát folytatunk eh, ebben a témában. És Grúzia része ennek. Sajnos mikrofon nélkül beszél a képviselőasszony. Igen, az elején elmondtuk, eh, és nem szóltak ez ellen semmit nem látom, hogy mi az, amit vitatunk, de ha van elmondani valója, mi folytatjuk a munkát. Brok úr következik. Hát akkor kérem, egy kicsit nyugodtabban is láthatjuk ezt. Van egy jelentés, amely megszületett, és ez, ez, ez a jelentés tart, foglalkozik Grúziával is, de nem csak Grúziával. És Éppen itt volt nagykövet úr, ezt előtte elmondtuk, hogy el fog jönni, nem hiszem, hogy ez ellen kifogás volt, és most élhetünk a lehetőséggel, hogy plusz ismeretekre tegyünk szert információkra. Sok mindent hallottunk Ukrajnával kapcsolatban, és ha már itt lehetőség van, hát akkor egy nem akartunk egy új napirendi pontot bevezetni, hanem egy jelentés keretében megbeszélni, ha ez már foglalkozik ezzel, és mindenki felteheti a kérdését Dimitrov nagykövet úrnak, ezt egyébként meg is tehetjük, nem zárt ülésről van szó, szóval maradhat is, akár a nagykövet úr, ha valakinek még kérdése van, akkor válaszoljon, ha nincs kérdés, akkor nem fog válaszolni. És egyébként pedig az Elius Volszki pancéri jelentéssel kapcsolatos vitát folytatni lehet. Egyszerűen nem értem, hogy hol a probléma. Vagy úgy gondolják, hogy formalitásokkal akarják akadályozni, hogy elhangozzanak olyan dolgok, amik valaminek nem tetszenek. Ezért hálás vagyok, hogy nagy követőre el tudott jönni. Már régóta kértük, hogy mondja el a véleményét, hiszen ez egy érintett ország nagykövetsége, hogyha megtudhatunk valamit a nagykövettől, akkor ez észszerűnek tűnik. És ha valakinek nem tetszik, amit mondott időnként, hát ezt nem tudom megváltoztatni de időnként előfordul, hogy különböző politikai felfogások merülhetnek fel, és hát szerintem el kell fogadni, hogy ezt el lehet mondani. Én Dimitrov úr munkáját nagyra becsülöm, mert óriási teljesítményt nyújtott a, a békés átmenet biztosításában Ukrajna Grúziában, és hát szerintem ezt nagyra kell becsülnünk. Az ő segítsége is kellett ahhoz, hogy ebben az országban első alkalommal adták át békés keretek között a hatalmat egyik kézből a másikba. Ezért hálás vagyok neki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ne ragadjunk le ebben a témában. Egy további ügyrendi pont parancsoljon. személyes ügy. Én nem tiltakozom az ellen, hogy jelen van a nagykövet, a Tbilisi nagykövetünk. Egyáltalán nem ezzel volt gondom. Az egy dolog, hogy Szárius Volszki elmondott valamit, és az ellen tiltakozom. Nem, nem, tehát az ellen tiltakoztam, amit Szárius Volszki jól mondott, az senki senki sem tudja Szarius Volskit közülünk ellenőrizni, csak hogy tisztázzuk ezt. Kedves kollégák, folytassuk a hozzászólásokkal. Jacek maradhat, ha van kedve. Hogyha valaki kérdést akar feltenni majd nagykövet úrnak, szerintem meg fogja hallgatni és válaszolni fog. Folytassuk inkább, jó? Kovál úr következik, és általános vita a nap témájáról. Köszönöm szépen, hogy megszületett ez a jelentés. Úgy gondolom, hogyha ezeket megvitatjuk, ezeket a dolgokat, az ukrajnai helyzet alakulását például, hajlamosak vagyunk valamit elfelejteni. Van egyfajta fásultság Európa irányában. Hiszen volt egy ígéret Ukrajna esetében a vízumkönnyítésekre, és most ez hiányzik. Vonatkozik ez Ukrajnára, Moldáviára, pedig a kérdés fontos lenne éppen a Vilniuszi csúcs kapcsán is. Ez fontos szerepet játszik. Ez sokkal fontosabb, mint esetleges kereskedelmi aspektusok számos esetben. Az Európai Uniónak igenis felelősséget kell mutatnia hogy a vízumok kérdésében. Azt, itt sok minden fontos, a határellenőrzések, bizonyos adatokat elég gyorsan meg lehet nézni a határokon is, a dokumentumokra vonatkozóan. Számos esetben abszurd az, ami itt történik. Volt egy szeminárium, az egyik alapítvány szervezte, és ott a vízum kérdése merült fel. A vízum kötelezettség megszüntetése került szóba. Fontos, hogy a vízumkönnyítések témájában tovább dolgozzunk olyan országok, mint Moldávia vagy Ukrajna, hát számukra az EU hitelessége forog kockán, hogyha a vízum kérdést vizsgáljuk. Fontosabb ez, mint a kereskedelem kérdése adott esetben. Tehát a vízum könnyítéseket meg kell nézni, ki kell dolgozni. És természetesen ez egy prioritás kell, hogy legyen. Itt az Európai Parlamentben és az EU intézményeknél, de az intézményeknél az a tendencia, hogy bizonyos területeket nem vesznek figyelembe. Köszönöm szépen. Parancsoljon a következő hozzászóló. Köszönöm. Árnyék előadók, Marek Szilvics úr nevében szólok hozzá, nem tud jelen lenni. Az európai szomszédsági politikát számos ember megkérdőjelezi. Nagyon fontos, hogy egy pozitív eredményre jussunk itt ez a partnerség, egy koherens EU projekt az Euronest parlamenti közgyűléshez járul hozzá. Természetesen félig üres, vagy félig tele a pohár, mindig ez a kérdés. Minden esetre eddig nagy erőfeszítéseket tettünk. Mindegy, hogy pozitív vagy negatív módon látjuk, látják ezt, hogy jobb oldali vagy baloldali kormány van. És ezt a politikát fontosnak tartjuk, ezért most a saját hozzászólásom következik a szomszédsági politika az EU esetében a jelenlegi politikai spektrum egy részét képezi, és fontos a dél e, európai szomszédság vonatkozásában. Itt új sebességet kell adni a dolognak. A civil társadalom erősítése rendkívül fontos és vonatkozik az a keleti partnerség országaiban is, de elmondhatjuk a déli partnerség országairól is ezt. A jogállamiság követelménye nagyon fontos, az alapvető jogok tiszteletben tartása, a szólásszabadság, a szexuális orientáció, a vallás szabadsága, stb. olyas valami, amihez ragaszkodnunk kell. Ezek az unió fundamentális elvei, ezt támogatnunk kell minden szinten. Ami a partnerséget illeti, mit már korábban elhangzott, meg kell ismételnünk, hogy ez a hajtóereje az átalakulásnak ezekben az országban. Ha haladni akarunk, akkor politikai kötelezettséget kell vállalnunk, és ők is kötelezettséget vállalnak egy európai kapcsolatért Fontos, folytatnunk kell a párbeszédet. Ebben a nehéz szakaszban mindenek előtt a déli térség vonatkozásában fontosnak tartom az unió szempontjából, hogy megfelelő pénzeszögöket biztosítson a menekültek kezelésére. A a módosítók nagyobb száma, amely itt jelentkezett, éppen ezzel foglalkozik hasznosnak tartanám, és szükségesnek is, hogy ez az állásfoglalás olyan módosításokkal gazdagodjon, amelyet az embereknek segít. Köszönöm szépen, Kopa asszony, Landsbergis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy néhány megjegyzésem. én a tervezetből indulok ki, persze az idő múlik, és bizonyos dolgokat meghaladtak az újabb események, és hát adott esetben ehhez alkalmazkodni kell módosításokon keresztül is akár, de egy néhány példát csak-csak elmondanék hogyha összehasonlítjuk a mai információkat, amiket a Velencei Bizottsággal kaptunk itt, hát itt módosításokra lesz szükség a mi ukrán véleményünkkel kapcsolatban. Játszak szerintem ez biztos szem előtt tartja. De amit én még szeretnék mondani, és emlékeztetni rá, a Örményország, Grúzia, Szíria Örményországban a haladás nagyon fontos. Látni kell, hogy nem, nem történik viszont haladás a társulási követelmények teljesítésében. Mi viszont ezeket itt elfogadtuk a parlamentben, ezek az elvárások bizalomépítő jellegűek, és ezért aztán sajnálatosnak kell tartania, ahogyan az örmény kormány az utóbbi időben döntött az utóbbi években. Azt jelenti ez, hogy az eseményeket figyelnünk kell. Grúzia esetében bizonyos dolgok teljesülhetnek, amiket javasoltunk. Óvatosságra van viszont szüksége és lehetővé kell te, lehetetlené kell tenni, hogy megszálljanak bizonyos területeket, hiszen itt provokációkkal is számolni lehet Grúziában, kismértékben, de akkor is van. És Szíria, itt emlékeztetni szeretnék nem csak a katasztrofális humanitárius helyzetre, hanem nagyon konkrét kérdések vannak. Valahogy törekedni kell a szíriai konfliktus megoldására. Itt, ugye vegyi fegyvert alkalmaznak a saját népük ellen, de ezt valahogy meg kell büntetni. És a fegyvereket például a fegyverekkel foglalkozunk. Itt a lehetőségeket kell vizsgálni, hogy mit tudunk tenni ténylegesen, és mm, hát dönteni kell. És a rakéták, az amelyek kilővik a fegyvereket, vegyi fegyvereket. Köszönöm szépen, Landsbergis úr, Solc úr. Solcs úr, most Schulz. Nincs ilyen igény. Tuháros úr. Asszony. Karisztó brödre. Venne hopiszti, hogy Could you Nem voltam meggyőz, nem győztek meg görögül fogok beszélni, hogy tegye föl a fülhallgatót. Nos, nem győztek meg. Örmény, hogy Örményország mit döntött, mit választott. És úgy vélem, hogy a Kaukázusban egy nagyon fontos stratégiai partnert fogunk elveszíteni, tekintettel arra, hogy mit mondott Landbergis úr. Nagyon fontos, hogy figyelembe vesszük, hogy Örményország népének a hangulatát elszigeteltségben vannak abban a térségben. Figyelembe kell venni tehát a közhangulatot, a félelmeket, amelyekben az örmény nép él, mivel hogy folyamatosan fenyegetik őket, nagyon fontos, hogy a Gorni Karabák térségben megfelelő intézkedéseket hozzunk. Nagyon fontos, hogy ne használják föl ezeket a döntéseket arra, hogy végkezdjék azt, amit akarnak, de engem nem győztek meg találkoztam az örmény elnökkel és miniszterelnökkel, és ők azt mondták nekem, hogy egyértelműen az Európai Unióhoz akarnak fordulni. Figyelembe kell venni mindezt, mielőtt bármilyen döntést hozzunk, és nem szabad, hogy a mi döntéseink más irányba irányítsák Örményországot. És ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió világos álláspontot és világos nyomvonalat kövessen. Karabakh térségben a kérdést meg kell oldani, ez egyértelmű, és ott van az ENSZ kartája, annak is a második eh, cikke, amelyik a népek rendelkezési jogáról szól, azt hiszem, hogy ezt kellene alkalmazni. Sőmerem de Kaiser. Köszönöm, de Kaiser asszony. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy a két kollégánk kiváló munkát végeztek a két dimenzióval, a szomszédsági politikával, de ugyanakkor a probléma, amivel találkozunk a déli térségben, a helyzet rendkívül változékonysága, és most itt hallgatunk olyan dolgokat, a, illetve olyan módosítók is érkeztek, amelyek már nem érvényesek, azért nem, mert időközben a helyzet megváltozott. Úgy vélem például, hogy ami a libanoni helyzetet illeti, ott is vannak apró pontatlanságok, jó magam is Libanonban jártam, onnan jövök, Szó volt arról, hogy lezártak a határt a eh, szíriai menekültek előtt, ez hamis, én ott voltam, ott jártam, az igazi probléma, amivel szembesül Libanon, az, eh, az eh, források teljes hiánya a humanitárius szervezetek részéről, és az, hogy nincs egy politikai irányítás, és ez az, amire rá kell mutatni. A, egyenlőre a kormány részéről nincs senki, aki mindezeket a folyamatokat egyben, kézben tartsa. Nos, ott mit kell tenni? Egy szóbeli módosítót kell tenni ezért, vagy meg kell várni a plenáris azért, hogy ezeket a módosítókat bevezessük? Nem tudom, hogy mi lenne a legmegfelelőbb. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy mivel hogy változik folyamatosan a helyzet, folyamatosan változhatna a szöveg Kendall Bergész, amikor ön beszélt, eh, a eh, vegyi fegyverek, a bűnösök, egyetértek, egyetértek, ugyanakkor van egy eh, megállapodás, amelyik szól a vegyi fegyverekről, tehát egy olyan helyzetben vagyunk, amely folyamatosan változik, és úgy vélem, hogy a plenáris ülésig azt hiszem, hogy ezen a ponton változtatni kell. Nem tudom, hogy szóbeli módosítókkal álljak elő, vagy eh, mit, mit kell tegyen. És kérdezem a kollégákat, hogy mi a véleményük erről. És kiváló munka készült, ugyanakkor a helyzet folyamatosan változik, folyamatosan, és igen, gyorsan változik, és emiatt van szükség erre. Most pedig stíl Szeretném kiemelni mindkét eh, előadó munkáját. Két aspektusban, amelyet fontosnak tartok, az egyik a koherens jelentéskészítés, a konzisztencia, és hogy eh, figyelembe vegyék az összes módosítót. Eh, az előadók elmondták, hogy ezt meg is teszik majd. Éppen az elmúlt események kapcsán ennek nagy jelentősége van, ami az utóbbi időben történt az első tervezethez képest. Figyelembe véve a legutóbbi állásfoglalásokat Strasbourgban, az egyiptomi helyzettel kapcsolatban szintén módosításra van szükség, ahol keresztényeket támadnak meg, és az EU szerepét kell alaposabban figyelembe venni Ilyen jellegű módosításokat mindenképpen szerepeltetni kell. Még egy további dolog, az ilyen viták során szisztematikusabban kéne vizsgálni a politikai folyamatokat a keleti és déli szomszédságunkban. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy összeadjuk, ami a különböző országokban történik. Látni kell, hogy Örményországban, Grúziában az Európai Unió befolyása csökken. Másrészt viszont Moszkva befolyása növekszik az orosz köztársaság igenis közbeavatkozik, amikor Szíria kérdése merül fel, vagyis szisztématikusan kell látni a dolgokat, és így ki kell emelni, mennyire fontos ez a jelentés, éppen ebből a szempontból is. Majer úr, köszönöm szépen elnök úr. Önök tudják, hogy az én e, frakcióm igen kritikus, ami a szomszédsági politikát illeti, és ezt e, korábban már hangoztattuk a mm, arab tavaszokkal kapcsán, mert ott akkor megnyilvánult a e, szomszédsági politikáknak a kérdése, és ott kiderült, hogy a Mubarak, illetve a Bunalinak a kormányai mm, szomsz jó viszonyt ápoltak, illetve az Európai Unió jó viszonyt ápolt velük, mert úgy gondoltuk, hogy egy szemet hunyunk a politikai elnyomásnak, azért, mert ez kereskedelmileg hasznos nekünk. Emiatt tehát a Hmm, jószomszédsági politikánknak a korpusza arra épül, hogy gazdasági előnyökhez juttassa az Európai Uniót és arra ösztönözze az említett országokat, hogy megfelelő gazdasági reformokat hagysanak végre, hogy a két oldalú kereskedelmi megállapodások politikákat meg aláírok. Ugyanakkor ezek a politikák olyan eredménnyel járnak, hogy ott elvesznek szociális vívmányok, és egyre kevesebb munkahely lesz az adott országokban. Mi egy olyan szomszédsági politikát szeretnénk, amely a kölcsönös, annak annak lenne azzal a céllal, hogy mindkét ország számára előnyös helyzet alakuljon ki, amelyik a lakosságnak, a, a lakosságnak az érdekeit tartja szem előtt. Volt jelentés a Mubarak és a Benali rezsimekről szól, de ugyanakkor van két dolog, ami nagyon fontos. A Nyugat-Szahara és Palesztina azok a kérdések, amelyek leginkább eh, égető kérdések. Úgy vélem, hogy ebből a ennek a filozófiának a szemszögéből ez probléma. És látjuk, hogy például Nyugat-Szaharát kolonizálja Marokko, ugyanakkor a jó szomszédsági viszony megvan, és szemet hunyunk egy kérdés fölött, és együttműködést és szerződést írunk alá eh, Marokkóval, és ugyanezt történik Palesztinával, a, azok az Izrael által elkövetett eh, háborús bűnökkel, és illetve a folyamatos megszállás miatt, és ilyenkor látjuk, hogy szemet tudunk hújni eh, az emberi jogok eh, folyamatos tiprása felett, hogyha a gazdaság érdekeink ezt így kívánják. A gazdasági kérdések azok, amelyek előnyt élveznek, és emiatt mi nagyon sok módosítót nyújtottunk be. Ugyanabban az irányba mutatnak mindezek, és mivel ahogy a szomszédsági politinkánkkal kapcsolatosan foglalkozunk Törökországgal is, és ott is figyelembe kell venni Ciprus, Észak-Ciprus megszállás, az összes ott állomáshoz a katonát, és az a helyzet továbbra is fennáll, annak ellenére, hogy ott is sérül a nemzetközi jog. Nagyon szépen köszönöm. Gracias, presidente. Unos comentarios. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzés a déli szomszédsággal kapcsolatosan. Pánceri úrat meghallgattam felvázolta, hogy az az elképzelés, hogy a tax force rendszerét kiterjeszett további országokra, nem csak Egyiptomra vagy Jordániára. Én egy módosított nyújtottam be, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok ország elhatárolódott ettől meg szeretnénk jegyezni néhány dolgot, hogy párhuzamosan a liberalizációs megállapodásokkal befogadási megállapodásokat is kössünk. Nagyon fontos, hogy az utóbbi években nem látunk eh, nagy eh, előrelépéseket, ami a mediterrán megállapodást illeti. Úgy vélem, hogy annak kellene, hogy létezik ez az entitás, ez a fórum, és Eston asszonyt kellene arra ösztönözni, hogy aktívabb legyen ott a munka. Aztán konkrét országokat tekintve igen, konkrét országok elhangzottak már, úgy vélem, hogy ez igaz. Aztán Egyiptommal kapcsolatosan Strasbourgban egy konciliációs folyamatról beszéltünk, és ez rendben van, és úgy vélem, hogy Marokkóval és Algériával is újra kellene foglalkozni, mert azt látom, hogy a jelentés nem foglalkozik bizonyos tényekkel, nevezetesen az, hogy például az Európai Unióból ott volt egy, megf egy megfigyelő bizottság, amelyik nézte az ottani választásokat, szóval ezeket a helyzeteket ebben az orsz- ezekben az országban követni kell. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... köszönöm szépen, elnök úr. Először is visszatérnék arra, amit si kollégám mondott, Eleni Jucsáró, Örményországgal kapcsolatban. Sajnos ő tegnap nem tudott részt venni a vitán. Poraba um, jelentésről hosszasan vitáztunk, és ez a jelentés jelentős mértékben támogatja azt az elképzelést elleni, amit te is elmondtál, és nem volt ez a benyomásom ebben a szakbizottságban, hogy ez a parlament, illetve a bizottság Örményországnak hátat fordítana mondjuk. Örményország sajnos hozott egy sajnálatos geopolitika döntést. Én úgy érzem, független attól, amit mások mondanak, hogy ezt nyomásgyakorlás alatt tette. Éppen ezért nagyon fontos, hogy folytassuk Örményország segítések, és tartsuk nyitva a kaput az ő közeledésükhöz, illetve az EU kezdeményezéseiben való részvétőket tegyük lehetővé. A zöldek is ezt mondták el, egyik arabak kapcsán, a vízumkönnyítés kapcsán, és nem szeretném megtagadni az örvényektől vízum könnyítést. Tíz évvel ezelőtt Brokkur és én magam részt vettem ebben a szakbizottságban, az Európai Szomszédsági Politikának én voltam az első jelentéstevője, amikor először felmerült ez a koncepciós egyetlen jelentéstevője voltam a témának, és én úgy érzem, hogy az egy típusú modell nem működőképes a keleti, illetve a déli térség esetében, tehát azt gondolom, hogy nem lehet mindenkit ezekbe a fiókokba úgymond besorolni. Tehát Algéria, Örményország más típusú struktúrát igényel, mint például um, Marokkó, illetve más országok. Természetesen az arab tavasz um, fajos télé vált ezekben az országokban, illetve nagyon sok ilyen országban. Uh, Oroszország nemrégiben felébredt, úgymond a keleti partnerség kapcsán, és úgy érzi, hogy ez a nemzetérzéket fenyegeti, illetve jelentős akadályokat hárított a munka elébe. Én reményteli vagyok, ettől függetlenül, hogy Ukrajna és Grúzia továbbra is az euróatlanti úton maradhatnak, hiszen nagyon erős nyomásnak vannak kitéve Oroszország részéről egy másik utat illetően, ami Milánmó megjegyzését illeti az elmúlt évtizedet illetően az Euromedit Euró-Mediterrán Unió erőteljes francia kezdeményezés volt, de úgy érzem, hogy ez halott ma már. Természetesen megpróbálhatunk mindenkire egy típusú megoldást ráhúzni, ez nagyon kényelmes az EU részéről, mint modell, de én azt gondolom, hogy nagyon rugalmas megközelítése van szükség. És én kétszer foglalkoztam a témával, mind a déli, illetve a keleti résszel, és most inkább országtípusú leírásokkal találkozunk, tehát tematikusabb megközelítést alkalmazunk az egyes országoknál, illetve a közös pontjaikra próbáljunk meg appellálni. És inkább az országok külön leírásáról van szó, és inkább egy regatta típusú verseny van kialakulóban. Mint sem arról van szó, hogy ezek az országok hogy is állnak a saját országaik környezetében. Ezzel kell dolgoznunk, és jelentéstevőnek gratulálok, hiszen nem volt könnyű a feladatuk. Természetesen az én frakcióm támogatni fogja a jelentést, de koncepcióként ez a keleti partnerség továbbra is problematikus koncepció. Elnök úr, kedves kollégák! Üdvözölni szeretném a két jelentéstevőnek a munkáját, Szerűsz Volszki és Panceri úrnak a munkáját. Ők ugyanis végrehajtottak egy teljesen lehetetlen küldetést. Amikor elolvassuk ezt a jelentést, látjuk, hogy mennyire lehetetlen ez a küldetés, és szembesülünk egy olyan egy olyan helyzettel, ami igen összetett. Van egy bekezdés, amely Szíriával foglalkozik a jelenlegi helyzetben, de aztán más és más témák követik egymást. Szárius Vanszki úr beszél eh, Grúziáról, és azt mondja, hogy egyre komolyabban veszik a demokratikus normákat, nos, ott eh, fölmerül hogy korábban milyen voltak ezek a normák, mielőtt ezek a változások megtörténtek volna. Egyiptom az egyetlen ország, amelyel kapcsolatosan az Európai Uniótól kérünk, hogy a kondicionalitás elvét alkalmazzák. Semmelyik más ország esetében nem kérünk ilyet, ennyire világosan és egyértelműen. És emiatt nagyon rossz érzés fog el engem, egyrészt megértem a nehézséget, tudom, hogy 20-30 oldalba nem lehet sűríteni mindazt, amit el szeretnék mondani, hogy eh, kénytelenek vagyunk így eljárni, mint ahogy a két eh, jelentéstevő eh, tett, hogy egy mondat jut sokszor egy-egy országnak, mint például Moldáviára, aztán eh, Veronik de Kéz rámutatott egy másik kérdés, hogy a dolgok annyira gyorsan változnak, hogy az, ami eh, írásra került néhány hete, az most már eh, érvényet veszti, és lehet, hogy más dolgok viszont okafogyottá válnak két hét múlva és hogy mennyire illusztratív ez mutatja ez az anyag, hogy mennyire nehéz egy egyetlen, egy koherens politikát alkalmazni különböző valóságokra, különböző országokra, olyan valóságokra, amelyek tőlünk keletre vagy tőlünk délre húzódnak. Nos, el lehet gondolkodni ezen az anyagon, nagyon nagyra tartom a kollégáimnak a bátorságát, nem tudom, hogy én magam vállaltam volna ezt a kockázatot, ugyanakkor meg kell beszélni ezeket a kérdéseket a delegációnkon belül, hogy mit fogunk tenni. Annyira szerteágazó és globális ez a téma. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Mm, jó magam is szeretem üdvözölni a két jelentéstevőnek a munkáját, meg vagyok győződve arról, hogy megfelelő kompromisszumos megoldások fognak születni, azért szólalok föl, hogy algasztosan fenntartásaimat a, a, az Örményországgal kapcsolatos megjegyzések miatt a kollégák részéről. Ezek a kollégái kicsit vaknak tűnnek Oroszországgal kapcsolatosan. Én azt hiszem, hogy világosan ki kell mondani, hogy elfogadhatatlan hogy Oroszországot szeretnénk jobban, szeretnék jobban, mint az Európai Uniót. Nos, az, hogy nem teszünk semmilyen kapcsolatot Örményország eh, részvételével, és az a gesztus, amit tett eh, Oroszországgal kapcsolatosan. És ami az előbb elhangzott, vili, hogy egy, egy eh, ellenzéket csinál magának. Én úgy gondolom, hogy ez az elképzelés Grúziában, ez teljesen elfogadhatatlan a kollégánk, ahogy mondta ez Ivanics Vilinek a, a nyilatkozata elfogadhatatlan, nem szabad összehasonlítani ezeket a dolgokat. Úgy vélem, hogy ez a geszt, ezt a gesztust teljesen elfogadhatatlannak kell minősíteni. Köszönöm szépen. Allora. Nos, az első pontosítás, amit tennem kell, a következő. Mi egy politikai döntést hoztunk, és ezt kivont karddal megvédeném, nevezetesen, hogy egy egy egységes szerkezetbe építsük föl a szomszédsági viszonyunkat, e, és elkerülni azt, amit korábban volt, hogy voltak, e, hogy más volt a keleti és más volt a déli jó szomszédsági politikánk meg kell próbálni elkerülni, az, hogy hogy az eseményeket kövessük, amelyek nap mint nap előfordulnak, és ezért projektekre van szükségünk, és, ne és jobban kell támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek támogatják a gazdasági fejlődést, a mobilitás politikáját, amelyik körös, ez legyen rendszeres, és ugyanakkor lehetőséget adjunk arra, hogy ezek a személyek visszatérjenek a saját országukban, ezáltal hozzájárulva a helyi gazdaság és a helyi fejlődéshez. Azért mondom mindezt, hogy megerősít mert szükség van arra, hogy megerősítsük a keleti demokratikus folyamatokat, nem csak délen, hanem keleten is az civil szervezetet kell megerősíteni, és a jogállamiságot. Ezek alapvető kérdések a szomszédság politikával kapcsolatosan, és ezeket meg kell erősíteni, és ezt természetesen napról napra, napra készé kell tenni, frissíteni kell. Mi a more for more elvét követtük, de tudjuk, hogy ez egy olyan kritérium, ahol nagyon sok ambiguitás születhet, Ugyanakkor a parlament részéről ezeket meg kell ragadni, és ezeket ki kell tudni szűrni. Aztán itt van a folyamatos frissítés kérdése. Igen, valóban látom, belátom én is, hogy amire eljut ez a plenáris, lehet, hogy nagyon sok dolog megváltozik tudomásul kell venni, hogy ez a parlament nem rendelkezik a kellő rugalmassággal, hogy ezeket a helyzeteket követni tudjuk, és ezért látjuk, hogy nem tudunk mit kezdeni azokkal a helyzetekkel, amelyek óráról órára változnak. Ezt tudomásul kell venni. Egy politikai döntés kell, egy közös értékelés, és majd a későbbiekben lehetnek frissítések, Ugyanakkor tudjuk, hogy szorosak, szoros az idő, és szoros a rendelkezésünkre álló hely, és ezért írtunk nagyon keveset. A beérkezett módosítók valószínűleg növelni fogják ezt az iratot, és ezért koherensebb lesz Algéria, Egyiptom és más országokról írottak. Vannak olyanok viszont, olyan módosítók, amelyet nem lehet befogadni. Olyanok, akik nem nézték nem nézték meg a földrajz, nem figyeltek földrajzórán, és azért azt gondolják, hogy az észak-afrikai országoknak csatlakozniuk kell Európához. Nos, a munka, amit végzünk, az egy komoly munka, az egy konkrét munka, és remélem, hogy megfelelő módon hozzájárulunk ahhoz, hogy a parlament azonosítson egy olyan eh, szomszédságpolitikát, amely követi, amelyik megfelelően alkalmazkodik az eseményekhez, délen is és keleten is egyaránt, a következő ülések területeken, tehát tökéletesíteni fogjuk az jelentést az én kollégámmal, Szarius Valszki úrral. Köszönöm, elnök úr. Ez egy iker jelentés, úgymond. Az általános üzenet kapcsán minden kollégát kérek arra, hogy ne veszítse szem elől az egész erdőt mond, míg egyes fákat vizsgálunk. A második megjegyzésem, és azt gondolom, hogy kollégám nevében is szólhatok ezzel, Hát azt gondolom, hogy nem lehet ugyanezt megoldást alkalmazni mindenkire, illetve minden e- egyes országra. De az európai partnerségi politika kapcsán külön kell venni az országokat. Hogy szinergiahatás születik-e a szomszédsági politika kapcsán, ezt meg kell várjuk, és aztán ezt eh, pontosítani lehet, hogyha megjelennek az igények. Tehát ennek a jelentésnek eh, az az üzenet, hogy robosztus, dinamikus, eh, generózus politikára van szükségünk annak érdekében, hogy békét, demokráciát fellendülést terjesszünk magunk körül. Én ezt látom az egyik legfőbb külpolitikai prioritásnak. Tehát ez a jelentés nem ország specifikus, hogyha hosszabb, kimerítőbb jelentéseket akarnak olvasni, akkor olvassák el az Örményországról, Marokkóról szóló jelentést, ezek terjedelmesek. Mi a mi kezünk itt meg volt kötve, voltak korlátaink. Nagyon örülök annak, hogy Moldova kapcsán egy eh, mondatban is össze tudtam foglalni a lényeget. A hosszú dolgokat úgysem olvassa el senki, tehát minél rövidebb egy anyag, annál jobb. Tehát ez egy eh, sűrített verzió, és nézzék meg az ország specifikus jelentéseket, ezek hosszúak és részletesek. Nem tudok minden kolléga felvetésére reagálni, bár ezeket jegyeztem. Ami eh, Lanzergis elnök urat illeti, természetesen lesznek változások, Örmény eh, ország, Ukrajna, Grúzia kapcsán és eh, update fogjuk az anyagot, a helyzet fejlődőben van. Nejc asszony, akivel nincs itt, illetve itt van, a terem hátsó felében. A változások a világban nem jelentik azt, hogy nekünk ezt a munkát ne kellene körülírnunk. Ahogy az elején elmondtuk, megpróbáljuk a végső szövegezést majd lezárni, és remélem, hogy a déli rész esetében is megtetjük ugyanezt. Ezért, hogy itt frissített információk szerepeljenek, hiszen folyamatos változásnak vagyunk kitéve. Ami Nájc asszony megjegyzését illeti, Ami Grúziát életi, nagyon örülök annak, illetve nincs arról szó, hogy Grúzia visszalépett a demokráciától, de kérem, olvassa az országspecifikus jelentést. Ez egy érzékeny téma, viszont ő ír arról, hogy a standardok csökkenőben vannak. Ami Koval úr megjegyzését illeti, Koval úr itt van még körünkben? Ő azt mondta, hogy a vízumkönnyítés nagyon fontos. Megint csak idézni. Vízumkönnyítést támogatjuk, a vízamentes rendszert, és ez a szomszédokra kell, hogy kiterjedjen elsősorban. Itt nem tudunk részletekbe bonyolódni, hiszen egy horizontális, rövid, sűrített jelentésről van szó. Tehát még egyszer köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a jelentésekhez, és nem fogjuk mellőzni a megjegyzéseiket. Panceri úrnak és Nekem adjanak még egy kis időt a véglegesítéshez, és számoljunk az önök további támogatására, különösen ami az általános üzenetet illeti, a szomszédsági politika az unió szempontjából abszolút meghatároz, hogyha a szomszédsági politikában megbukunk, akkor nem lehetünk globális szerepük sem. Köszönöm szépen. I just wanted to ask, uh, particularly... Jászak Szerjuszvolszkinak akartam válaszolni, hogy eh, itt a narancs forradalom, narancsos forradalom idején, hogy eh, kicsit felgyorsult. Mit látok én? Lehet, hogy kicsit provokatív vagyok, de tényleg eh, azt gondolom, hogy fontos lépéseket tettünk meg. Az egész szomszédsági politikát nagyon gyorsan alakítottuk ki bizonyos tagállamok törekedtek erre, hogy Oroszországot ne bosszantsuk fel túlságosan, tehát, és vonatkozik ez Ukrajnára is, és bizony komoly eljá, elvárásokat támasztottak ezek után velünk szembe. És az európai liberális demokráciát nagyon nehéz ott egyszerűen átültetni, vissza kell menni oda, hogy Ukrajnát vagy és más kelet-európai országokat nagyon nehéz egy, csak úgy kezelni, hiszen nem részei az Európai Uniónak. Amit Panzéri úr mondott, lehet, hogy ez egy politika, de, vagy politika, de ez mindenképp egy reakciót jelent a geopolitikára, amit 8-9 évvel ezelőtt folytattunk, és időközben látni kell, hogy ez megkérdőjeleződött. nem, nem, meglátjuk mindjárt, hogy megfelelő a történelmi emlékezete. Ami a történeti, történeti emlékezetet illeti, igen, az Európai Uniónak egyik európai minisztere voltam. Őnök 15-en voltak, én pedig szomszéd voltam, és emlékszem jó néhány esetre, és két és ez egy újfajta perspektíva. Erre csak azt tudom mondani, hogy jó volt az, lehetne jobban, de, de inkább ne legyen rosszabb. Azt mondja, hogy gyorsan kapkodva, te persze, jobb később, mint soha, ez nyilván így van, de önök is tudja, hogy a politika az az, hogy adott körülmények között a lehető legtöbbet hozzuk ki valamiből, és hogyha az ember arról álmodik, hogy legyen egy, hogy a, kibő, a bővítési politika felváltja a szomszédsági politikát, de hát nyilvánvalóan ez nem fog működni, inkább egy erős szomszédsági politika, mint semmi. Azt gondolom, hogy nyilván van mit javítani, robusztus, dinamikus követelményeknek megfelelő testre szabott politikára van szükség. Az egész bekezdést felolvashatnám, hiszen ezzel foglalkozunk, mit és mit kéne tenni az Európai Uniónak. Sok mindent hozzá kell még ehhez adni, és változtatni kell, de hogy alapvetően megkérdőjelezek ezt a politikát, enélkül az gyakorlatilag nem is lenne tisztességes politika az Európai Uniónak, hogy ez egy nyilván nagyon ambíciózus megközelítésből, eh, ambíciózus akar lenni, akkor támogatom. De csináljunk politikát belőle, ne kérdőjelezzük meg, kérdőjelezzük meg az értelmét ennek, és sokkal inkább szükség van rá most, mint valaha. Köszönöm szépen, egy néhány megjegyzést én is szeretnék elmondani a történelemmel kapcsolatban. A szomszédsági politikát a svéd és lengyel barátaink találták ki, intézményesíteni akarták ezek, ezekben az országban a kapcsolatokat, és az európai perspektíva egyik előszobája lenne ez. Ez nem arra szolgál, hogy Ukrajnát kiszorítsuk, hanem megnyissuk az utat. Ez szerintem a történelmileg helyes megközelítés. Másodikként látom azt a problémát, amivel az előadók szembesülnek, ez legyen egy általános jelentés, de egy óriási változások közepette születik meg. Ez egy rendkívüli helyzet, és itt észszerű utat találni, hát ez egy nagyon nehéz feladat. Ezért fontos az, hogy nagy részt megőrizzük az elveinket a jelentésben, és valamikor azt kell mondani, hogy Ukrajnával aláírjuk-e, parafráljuk-e Moldáviával, vagy más országokkal a megállapodásainkat, ezt természetesen akkor lehet megtenni, hogyha látjuk, hogy rugalmasak tudunk lenni, és Vilniusig van még tennivaló itt bőven, hogy ne hozzunk túl korai döntéseket. Nem szabad elkapkodni a döntéseket. Ki kell várni a folyamatot. A cox Kwasniewski jelentést október 15-én és hasonló kérdések. Nem tudok végleges véleményt közölni, mert még nem alakítottam ki. Aláírni jó lenne, azt tudom, de csak nem tudom, hogy eljutunk ahhoz, hogy alá tudjuk írni a megállapodást. Ezt tegnap is ma már többször megvitattuk Jónak tartom egyébként, hogy az előadók itt a déli szomszédságról, egyébként ugyanezt mondhatjuk, ott is nap mint nap változások vannak. De ott most nem kell olyan gyorsan dönteni, nem igen vagy nemről van szó, mint a Vilniuszi csúcsnál lesz majd az eset. Azért az egy különleges helyzetet ad. Ezért azt kérem, hogy folytassuk a folyamatot, de legyünk nyitottak. Abszolút el tudom képzelni, hogy akár a plenáris döntés előtt össze kell jönnünk, hogy egy mondatot javasoljunk, ami mindent eldönt. Lehet, hogy egy mondat lesz. De közben talán úgy annyira megvilágosodnak a dolgok, hogy nem is lesz erre szükség. A Velencei Bizottság jelentéséből számomra az előtt ki, hogy Ukrajna esetében végül is észszerű fejlődés tapasztalható. Tehát az igent látó távolságon belül látom, hogy úgy mondjam. És hát ez a bizonyos benchmarking, amiről beszélünk itt a szelektív igazságszolgáltatás esetében, hát ezt is észszerűen, ez megint csak a Kokszkváznyevszki jelentés, amit figyelembe kell venni, és akkor hiszen a Kokszkvazsnyevszki jelentés éppen ezzel foglalkozik a szelektív igazságszolgáltatás kapcsán, és ez a Timosenko eset. Egyébként és kritikus kérdést tett fel valaki a saját elnökének. Ez jó dolog, erre is van lehetőség, ezt is örülni kell. Azt hiszem a Timosenko ügyben is lehet haladni, és ma délelőtt Füle Bilt meg én beszéltünk az elnökkel, és mm, hogy úgy mondjam, a politikai szándék megléte esetén mm, vannak lehetőségeink. Janukovics Gubaszkajtja alnakasszony kérdésére elmondta, hogy a szelektív igazságszolgáltatás témájában még nem döntött. Ez ahhoz képest, hát érdekes történet, ahogy a régebben tárgyaltunk. Ezért kellene az ígéreteket úgy megtartani, ahogy elhangzottak. És a többségi pozíció, amelyet számos állásfoglalásban képviseltünk az elmúlt évben, ez október 15-ig szerintem egyértelmű kell, hogy váljon és ezt megfelelően lehet akkor majd figyelembe venni a célok elérésénél is. Azt mondom, hogy az orosz hozzáállás az elmúlt hónapokban, években, hetekben nyomásgyakorlás vonatkozásában javította az esélyeinket. Azt hiszem, hogy kontraproduktív az orosz hozzáállás. Számukra kontraproduktív és amit ma délelőtt az Ószaliben jelentésnél már elmondtunk, hogy késznek kell lennünk, mutatnunk kell a kétségünket, hogyha hogy tényleg az elvárásokat teljesít. Ukrajnánál rugalmasnak kell lennünk, Moldávia és Grúzia esetében is azt mondhatjuk, hogy igenis segíteni kell az országokat, hogy megkapják a szükséges támogatást, hogy ellenálljanak a nyomásnak. Úgy gondolom, hogy készséget kell mutatnunk az eljárásokban, rugalmasnak kell lenni, a hasznakat, az IMF kötelmények esetében pénzügyi lehetőségeket kell felvillantani, és szerintem intenzíven a következő hetekben meg kell nézni az energia témáját és az Európai Unió támogatása ezen országok számára energiaügyekben. Volski kolléga itt készített már egy jelentést, azt gondolom, hogy az energia interkonnektivitás rendkívül fontos, hogyha ezek az országok egy e, érezzék az európai szolidaritást, ha hideg lesz a tél, akkor is. Ezért ki kell fejeznünk azt, hogy a segítségünk rendelkezésre áll. Úgy gondolom, hogy ezt tisztán észszerűen kell lebonyolítanunk. Köszönöm szépen a két előadónak. Dimitrov úrnak is köszönöm, hogy türelmes volt velünk szembe, és a plusz információkat megadta. Azt gondolom, hogy elmúlt heti tárgyalásunk után, amit a grúz igazságügyminiszterrel folytattunk, hát bizony még nem jutottak el számos területen arra, terül, arra a szintre, amit elértünk volna, vannak aggájaink, ön is felhívta a figyelmet nagykövet úr arra, hogy igenis aggályánk időnként jogosak, de hogyha úgy alakulnak a dolgok, ahogy gondoljuk, itt persze most nem aláírásról van még szó Grúzi esetén, hanem parafálásról, és azt viszont támogatni tudjuk, és akkor a, a grúz reform folyamat Ukrajna összefüggésében is ugyanígy jártunk el, és akkor lépésről lépésre haladunk, amíg eljutunk az aláíráshoz de nyilván ez még néhány hónapba belekerül, hogy az Európai Bizottság a technikai előkészületeket megtegye. Köszönöm szépen egyelőre. Akkor az én jelentésem következik. Hogyha egyet értenek velem, akkor röviden. Túl nagy vita nem is kell ezzel kapcsolatban. 240 módosító született új gondolatok, ötletek, javaslatok születtek, ezeken el fogok gondolkodni, és nagy számú most is kidolgoztam időközben. Abban bízom, hogy holnap-holnap után ezeket el tudom juttatni önöknek. Annak érdekében, hogy tényleg a pozíciókat figyelembe lehessen venni. Kérem a megértésüket a legfontosabb üzenetekre koncentrálok csupán, és bizonyos ország specifikus, regionális specifikus dolgokat töröljünk, hogy egy koherens hozzáállásunk legyen, hogy haladni tudjunk, és ne kelljen minden egyes országot mindig felsorolni. Bár nyilvánvalóan még igazuk is lehet egy-egy ország vonatkozás, de a módszert így kéne megtartani szerintem, és hogyha értékeljük a módosítókat, akkor ilyen irányba léphetünk, hiszen mindenkinek van egy ország, amivel foglalkozni akar, de ha ezt így csináljuk, akkor tényleg kidobhatjuk a jelentést, mert senki sem fogja elolvasni, és az általános üzenet eltűnik. Remélem sikerül itt észszerű utat járnunk, ami megfelel az önök elképzeléseinek. Egy sor kompromisszumot alkotunk a partnerség bővítésével, Oroszország, stb. ez már benne van és abban azt kérem, hogy a következő hét elején igyekezzünk egy időpontot találni az árnyék előadókkal, hogy a kompromisszumosokról jövő hét elején már egyszer beszélni tudjunk, hogy aztán ö, egyeztetni tudjunk, hogy október 9-én szavazni tudjunk fájdalommentesen még hozzá és hogy a lényegi kérdésekben ott már egyetértsünk a módosítók alapján ezt nem tartom lehetetlennek, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Sőt, valószínűleg tartom, hogy eljutunk ide. Itt kilencedike szerepel? Vagy hetedike? Szilvió azt mondja, hogy elismer egy hibát, ez egy teljesen új jelenség egyébként, ez október 7-e lesz. Kope asszony. Köszönöm szépen, Pászkovics szájékoztatni szeretne arról, hogy a módosításokról, amelyeket most szeretnék elmondani, mint már elmondtuk az eredeti vitákban a kezdetekkor, a stratégiai megközelítést kell alkalmazni, támogatni tudjuk a 345 módosítót, olyan értelemben, hogy ezeket koherensé kell tenni ki kell egészíteni a szöveget, és nem szükségtelen részleteket kell hozzáfűzni. A frakciónk szeretné, hogy egy kiegyensúlyozott pozícióra jöjjön létre. Várjuk a brok javaslatokat, és örülünk, hogy kompromisszumos megoldásokat tudunk keresni. Itt számos politikai pontot felvetünk már. Fontos az, hogy a partnerséget erősítsük, és az észszerű adatvédelmi jogalkotást is hangsúlyozni kell. Egy átfogó megközelítésre van szükség, támogatni kell az az érdemi döntéseket a decemberi csúcs találkozón az európai védelemmel kapcsolatban. A bírálni kell Oroszországot a legutóbbi fellépése kapcsán nagyon fontos érdekek és fejlemények a szomszédsági országokban és megfelelő védelmet kell biztosítani az emberi jogok területén. Igenis, konstruktív együttműködésben bízunk az előadóval ebben a rendkívül fontos jelentésben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a, de kész a vitákra, és kompromisszumokra is három érdemi pontot szeretnék kiragadni itt ma délután. Az első mivel csak hetekre vagyunk a decemberi eh, Európai Tanácstól, maximalizálni kell a nyomást, a nyomás gyakorlást az Európai Tanácsra, annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet érjük el. Ugye eh, eh, van egy esély ritka esély arra, hogy megvitassák a közös védelmi és biztonsági politikát. És látni kell az Európai Unió elnökén elnökének hozzáállását, és a miniszterelnökök is arra számítanak arra, hogy komoly eredményeket lehet elérni itt azt gondolom, hogy a parlamentnek is jut egy fontos feladat, keményebben kell fellépnünk annak érdekében, hogy jobb eredményt érjünk el az EU és a NATO együttműködésében, szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki, vegyük például a ciprusi problémát, ezzel már az elmúlt időszakban is szembesültünk egyébként, másrészt pedig keressünk egy közös mintát a nemzet biztonsági és védelmi felülvizsgálatokra. Azt gondolom, hogy, hogy most már elfogadjuk egy-egy fehér könyv, az egységes fehér könyv a védelemre és biztonságra még egy kicsit messze van, egy lépéssel legalábbis. A másik pedig a bővítés. Azt gondolom emlékeztetni kell arra, hogy külpolitikánk egy fontos eszközéről beszélünk mindenek előtt a Nyugat-Balkán ügyében. Harmadik pótpént pedig szeretném elmondani, hogy a liberális demokrácia egy fontos érték, és ragaszkodnunk kell a szomszédaink esetében, mint ahogy ma, ma egész délután is erről vitatkoztunk, tehát a szomszédaink esetében törekedni kell, hogy megértsék azt, hogy hogyan látjuk mi a pluralizmust, hogy milyen sztenderdekről van valójában szó. És nem csak ö, ö, demokratikus választásokon kell nyerni, hanem ö, kormányozni is demokratikusan kell. Ezt közvetítenünk kell, mert be kell tartani, méltányolni kell az ellenzék jogait is. Ezek alapvető felvetések, amelyeket szeretnénk látni a végleges változatban a jelentésben. Lunacsek asszony. Köszönöm szépen, Brokkor. Részemről is, tehát az öldek részéről mi is nagyon szívesen összejövünk önnel a kompromisszumos javaslatok tekintetében. Reméljük ezek megszületnek. Ön azt mondta, hogy megszületnek. A következő napokban egy néhány pontot felvetnék, amelyek bennünket foglalkoztatnak, és kérem, hogy ez legyen benne. Csatlakozni szeretnék ahhoz, amit DAF kolléga mondott, hogy mennyire fontos a bővítés. Ez még mindig az egyik legfontosabb eszközünk, és hogy így tényleg békepolitikai kezdeményezés szempontjából is haladni tudjunk, és azt kérem, az egyik módosítónkat fogadja el, amelyben kritikusan viszonyulunk a vétó lehetőségekhez. Éppen ami a Nyugat-Balkánt illeti, egyes tagállamok Koszovó-Macedónia kérdésében ilyen álláspontot foglalnak el, mert ez egyszerűen akadályozza a politikánkat. Egy második pont az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatunk. Igenis, szükség lenne arra, hogy ez itt szerepeljen. Kritizáljuk azt, hogy a kémkedési botrány eseményei bizonyolásak a bizalmat az Egyesült Államok és Európa között, és szerintem ezt meg kell említeni egy ilyen fontos jelentésben is. Aztán két további pont Iránnal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a legutóbbi fejlemények után az iráni elnök kapcsán észszerű erre is kitérni. Erre is van javaslatunk, és remélem, hogy a mérlegelése során ezt figyelembe tudja venni jó hiszeműen. Aztán egy utolsó, megint csak az aktuális eseményekből kiindulva észszerű felhívni a figyelmet arra, hogy európai részről meg akarik akadályozni, hogy európai cégek kettős felhasználású mechanizmusokat eladjanak, amit például autoriter rezsimek felhasználhatnak arra, hogy az internetet korlátozzák. Ne legyen arra lehetőség, hogy európai cégek elnyomó rezsimeknek ilyen termékeket szállítsanak. Ezek azok a pontok, amelyek számunkra rendkívül fontosak, és úgy gondolom az Európai Parlamentnek is fontosak ezek, és remélem támogatni tudja, hogyha majd részletesen megnézi a különböző módosítókat, amiket mi előterjesztettünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, hiszen a kollégák a Nyugat-Balkánt és a bővítést már említették, erre nem akarok külön kitérni. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy éppen erről van szó azokon a területeken, ahol az Európai Unió vezetést mutatott, bizony eredményekre is jutottunk. Gondoljunk csak például a párbeszédre, amely létrejött Szerbia és Koszovó között vagyis ezen az alapon azt szeretném elmondani, hogy a jövőre milyen elvárások, jövőre nézve milyen elvárások vannak, hogyha Bosznia-Hercegovinával szembeni politikáról van szó. Füle biztos úr találkozni fog az összes ottani politikai vezetővel nem sokára, és Október 4-én egy politikai vitára kerül majd sor, tárgyalásokra kerül sor, és szerintem itt a szakbizottságban is meg kéne majd vitatnunk ezt a témát. Rendkívül fontos kérdés, a, és itt az Európai Uniónak haladást kell mutatnia. Mint a, a kollégái elmondták már korábban, nem tehetünk olyan dolgokat, Hogyha nem tudunk itt a közvetlen szomszédságban fellépni, akkor nem tudunk globális szerepet játszani. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Kicsit szokatlan ez a hozzáállás ilyen jelentéseknél a kül- és biztonságpolitikáról, de azt gondolom, hogy eljött az a pillanat, amikor a következőt kell elmondani. Az egészséget figyelembe kell venni, biztons, a biztonság egy elemeként, annak függvényében, ami a világban történik. Erre vonatkoztatva, hogyha az egészségi állapot romlik az európai kontinensen, akkor azt gondolom, hogy itt egy stratégiai kérdés tárgyalunk. Örülnék annak, hogyha a módosítómat figyelembe tudnák venni. Köszönöm. Благодаря, господин председател. Разглеждаме един доклад, който е от изключително значение за бъдещето на Европейския съюз. Köszönöm szépen. Egy olyan jelentésről tárgyalunk, amely rendkívül fontos az EU jövőjét tekintve. Azt gondolom, hogy nagyra kell tartanunk az előadó munkáját az jelentés az EU összes területét vizsgálja, ahol melyek, amelyek érintik a külügyeket. Olyan témákról van szó, amelyeket már gyakran megvitattunk, és olyan témákról, amelyeket a közvélemény alaposan követett az elmúlt hónapokban. Azt gondolom, hogy a keleti és a déli partnerség egy alapvető fontosságú dolog. E, a szövegnek ez a része az, amelyet más jelentésekkel kell összhangba hozni. Ez lehetővé teszi, hogy egységes üzenetet küldjünk az érintett országoknak. És van még néhány konkrét dolog, amit be kéne venni a jelentésbe. Foglalkoznunk kell a ellenőrzés témájával az Egyesült Államok vonatkozásában, aztán a vízumrezsim, vízumrendszerrel is meg kell né, kapcsolatos kérdéseket is fel kell vetni. Köszönöm szépen. Jó néhány felvetést fontosnak tartok, meg fogom nézni ezeket, amiket elmondtak, hogyan tudjuk ezt elhelyezni a szövegben. Annak érdekében, hogy biztosítva maradjon a jelentés egyensúly, kiegyensúlyozottság, amit DAF kolléga mondott a fehér könyvvel kapcsolatban. Egy fehér könyv mindig a tagállamok pozíciójának rögzítése is valahol az Európai Unióban de kell, hogy legyen egy közös európai stratégia, tehát egy ilyen táblázat nem elég, hogy összefoglaljuk, amit az egyes államok akarnak, egy ilyen fehér könyv, igenis meg kell, hogy indokolja az európai többletértéket, azt a pluszt, amit Európa ad. Ezért eh, a fehér könyvről nem akarok letérni, mint szöveggel, de keresünk majd egy megfelelő szöveget. amely aztán a brit óvatosságot tükrözni tudja ezekben a kérdésekben. De gondolom, hogy itt észszerű álláspontot tudunk kialakítani ebben. Köszönöm szépen, és mit már mondtam, holnap-holnap után körbe tudjuk küldeni a javaslatokat, de egyébként készek vagyunk hogyha hétfő kedd előtt, amikor találkozunk, megjegyzéseik vannak, um, akkor keressenek meg, és adott esetben ilyen javaslatokat módosítani tudunk, um, és akkor észszerűen ki tudjuk alakítani ezt a szöveget. Köszönöm szépen. A nemi, átveszed egy pillanatra a vezetést. Okay, dear colleagues, uh, we continue with... Kedves kollégák, a következő egy vélemény az unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási művetek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia. A jelentéstevőnek megadom azonnal a szót, Jelcsek eh, Protasztjevics kollégának, kérem vezesse be a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Ennek a döntésnek az a célja, hogy a költségvetési garanciát megújítsuk, amelyet az EU az Európai Beruházási Banknak garantál. A következő 7 évre nézve a több éves pénzügyi keret keretében, amely január 1 veszi kezdetét, és egészen 2020 végéig tart majd. Én azt gondolom, hogy az Európai Beruházási Bank egy erőteljes külső beavatkozási eszköz, és az európai érdekek, értékek támogatása a cél, illetve nemzetközi együttműködés és fejlesztés. Az európai parlamentnek a célja pedig eh, az EBB ellenőrzése, illetve nyomon követése. Az első megjegyzésem, nagyon fontos 21-es cikkel való összhang, nagyon fontos, hogy az EBB biztosítsa azt, hogy amikor finanszírozási műveleteket valósít meg, akkor az EU kül- külügyi szolgáltának felépését egészítse ki. De fontos, hogy műveletei az LKS külső felépéseivel is összhangban legyenek. Köszönöm szépen az árnyék többök munkáját, illetve a kollégák hozzájárulásait. Vannak olyan módosítók, amelyek eh, További elmélyített együttműködés szükségességére hívják fel a figyelmet az Európai Bizottság e, és az Európai Külügyi Szolgálat között. Ami a felelősségi köröket illeti, más árnyék jelentéstevők is foglalkoztak ezzel, az Európai Parlament szerepét csak hangsúlyozni szeretném még egyszer. És azt gondolom, hogy az EBB-nek sokkal uh, szorosabban kellene konzultálnia az érintett uh, résztvevőkkel. Nagyon fontos, hogy a bizalmaság elvét is tiszteletben tartsák. Tudomásom szerint a Költségvetési Szakbizottság szeptember 18-án már első vitát folytatott. Kjálfin úra aki azt hogy egy milliárddal növeljük meg az opcionális megtakarításokat, annak érdekében, hogy a mandátumot helyre lehessen állítani 30 millióra, 30 milliárdra. Jelenleg 25 a fixált, és 2007 és 2013 közötti időszakra. Azt gondolom, hogy ezt a javaslatot meg kell, hogy erősítsük, az előcsatlakozási országok, szomszédsági országok esetében támogatást szeretnénk nyújtani, és itt a mandátum kezdete óta növekedett a segítségnyújtás. Az LBB e képviselőit meg szeretném kérdezni arról, hogy mi a bank perspektívája, illetve mik a nézetek a beruházás szükségességevel kapcsolatban, különösen a keleti partnerséget illeti, de a déli partnerséget eh, és, partnerséget is gondolok itt a bizottság képviselőit is szeretném kérdezni, hogy lehetőség van-e a megtakarítások növelésére, milyen eszközöket lehet erre felhasználni. Végezetül pedig köszönetet szeretnék mondani az összes elnyékjelentéstevőnek és kollégának a módosítókért. Watson úr módosítójáért, a konszári asszony módosítójáért, illetve bizonyos zöld módosítókért, Bütikófer úr részéről. A módosítók egy részéről még vitáit kell folytatni, én már igyekeztem kompromisszumokat kidolgozni bizonyos kérdésekben, és természetesen megjegyzéseiket mind figyelembe fogom venni. Köszönöm szépen! Az Európai Beruházási Bank képviselőt meg szeretném kérdezni, hogy tudnak-e választ adni a felvetésre. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani eh, Prostasjevics kollégának, illetve képviselőnek az együttműködésért, a véleményét. Úgy érezzük, hogy ez egy kiegyenlített eh, vélemény. Kérésére válaszolva, mi úgy érezzük, hogy a tevékenységünknek a fő célja az EU külpolitikájának támogatása. Ezt meg megfelelő beruházási szinten tudjuk megvalósítani. A jelenlegi több éves pénzügyi keret lehetőséget biztosít a um, kölcsönadása, hitelnyújtása és azt gondoljuk, hogy ezt a szintet a következő MFF idejére is meg tudjuk tartani. Infrastruktúrális beruházásokra, éghajlati változások elleni fellépésekre, stb. Az eredeti javaslat jelentős csökkentést jelentett volna a szomszédségi politikáknál, azt gondoljuk, hogy a mi fellépésünk a konvergenciát erősítheti, ami az EU politikáit, standardjait illeti. Tehát hasonló jellegű mandátumot tudunk megvalósítani, ami a déli partnerséget illeti. Arra kétek bennünket, hogy az átmenetet segítsük ezekben az országokban, amelyek a politikai, gazdasági reformokat megvalósítják a keleti szomszédokat illeti, folyamatosan erősítettük a tevékenységeinket 2007 óta, és ebben az évben több mint 1,2 eh, milliárdot fogunk elérni a térségben, éppen ezért mi szeretnénk ezt a folyamatot fenntartani, és itt a plafonok növelésére is szükség lesz. Köszönöm szépen! Az ennyi jelentéstevők kapnak most szót. Először Liza eh, Jakon Szeri, a szocialisták képviseletében. Köszönöm szépen. Egyetértek az előttem szólókkal, a bizottsági javaslat, illetve a vélemény tervezet eh, jól megalapozottak, kiegyenlítettek, és eh, nagyon nehéz a földrajzi allokációs számokat megváltoztatni, hiszen hogyha valamelyik területen növelünk, akkor ez azt jelenti, hogy más területektől kell, hogy ezt elvegyük, és az a terület, amely eh, többet kap, ez csak mások kárára valósulhat meg. De azt gondolom, hogy a keleti mandátum növelése fontos lenne a 25 milliárd plusz 3 milliárd, e felé a C felé kell tartanunk. Egyetértek a jelentéssel. Nagyon fontos bizonyos kérdéseket újra taglalni az alapvető szabadságjogok, a demokratikus értékek, emberi jogok, szociális munkaügy és környezeti standardok, hiszen ezek állnak az EU középpontjában, és biztosítani kell azt, hogy ezeket ne ássák alá más érdekek. Éppen ezért, ami ezeket az értékeket és elveket illeti, az ország értékeseket is figyelembe kell vennünk. És azok a műveletek, amelyeket az Európai Unió garantál, fontos, hogy az ember jogi elvekkel összhangban álljon. Fontos, hogy egy ilyen típusú művelet a nemzetközi kötelezettségvállalóságokat eh, is erősítse, beleértve a környezetvédelmi megállapodásokat. És ahogy ezt már hallhattuk, egy további nagyon fontos kérdés a számunkra az átláthatóság, illetve az információ um, átláthatósága. És a korrupcióról elfogadt jelentésre összhangban kell maradnunk, jelentős záradékokra van szükség a korrupció csalás elleni küzdelem érdekében és más uh, illegális tevékenységek elleni küzdelem érdekében. Graham Watson kap szót az ALDE jelentéstevője, illetve tevője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Játszeket eh, ki szeretném egészíteni ebben a jelentésben. Nagyon örvendetes az, hogy sokan ugyanezt gondoljuk, ez kiderült a mondosítókból. Nagyon sok pénz forog kockán, itt 7 éven keresztül 25 milliárd euróról van szó, és hogyha Hoyer úr eh, eh, a levelében a értelemben ez 30 milliárd is lehet, hogyha ez keresztül megy. Az én módosítóimnak három célja van. Az első az átláthatóság növelése, ezekben a műveletekben, másrészt pedig a, földrajzi egyensúly erősítése, illetve azon személyek számát, illetve is akiket segíteni igyekszünk, és e, az EBB külső hitelezését is erősíteni szeretnénk, például az éghajlati változások elleni küzdelemben. Az EBB képviselőjét szeretném a következőkről megkérdezni. Mi azt szeretnénk, hogy az EU jogalkotása például a dokumentumokhoz való hozzáférés illetően teljesen megvalósulna. És nem gondoljuk azt, hogy az EBB kibújhatna az átláthatóság alól, illetve meghúzhatná magát a saját átláthatósági politikája mögött. Meg szeretném kérdezni azt, hogy miért nem hajlandóak, mint hogy azt én javaslat az egyik mondatom, hogy teljes mértékben közé tegyék azokat a megállapodásokat, amelyeket harmadik országokkal kötnek. Én nem gondolom, hogy ez az információ titkos információ kell, hogy maradjon. Ami pedig az egyensúlyról van szó, akkor meg szeretném kérdezni azt, hogy miért adunk olyan sok pénzt Latin Amerikának és keveset Ázsiának. Nem lehetne az, hogy nagyobb egyensúly, arányosság valósuljon meg itt az országok esetében a lakossághoz viszonyított arányokban. Tehát fontos, hogy ezt az egyensúlyt átfordítsuk, ezen kívül meg szeretném őket kérdezni arról, hogy ők Tájvant miért kezelik uh, ugyanúgy, mint Kubát, Afganisztánt, Fehér akikkel kapcsolatban szankciókat alkalmaznunk, miért nem kérdezik őket úgy, mint Koszovót, illetve Szingapurt, ahol vannak problémák, és miért nem tesszük őket a befogadható országok listájára. amik pedig más EU politikákat illet, az én javaslataim a 42-es, 72-es eh, módosítókban az a következő, hogy a segítségnyújtást az EU jogalkotásának megfelelően kell elvégezni. Az EBB válasz az, hogy ez nem, megvál, nem valósítható meg. Én nem azt kérem, hogy a jogalkotás alapján járjunk el, hanem legalábbis az elvek alapján Azt gondolom, hogy ennek utánkövetésére szükség van, és nem szabad olyan kormányokat támogatni, akik nem megfelelőek. Ami az éghajlat változásokat illeti, A külső segítségnyújtásnak 22-23%-et teszik az éghajlati változás elleni küzdelem, a bizottság 25%-ra tesz javaslatot, én 40-re. Mennyi az megvalósítható az EBB értelmében? A 30%? 35%? Én az 54-es módosítót törölni szeretném, hiszen a gázcégek több milliárd um, hasznot termelnek évente. Jó lenne, hogyha ezt a pénzt inkább az éghajlati célok megvalósítására fordítanánk, nagyon fontos az áttérés a zöld energiákra. Számos további módosító is van, amelyekre most nem fogok kitérni, de remélem, hogy az EBB-től válaszokat kapunk. Give the floor to uh, Sabine Lösing for her intervention. Sabine Lösing kap szót, utána pedig az EBB, illetve a bizottság is. Ha jól értem a dolgokat, akkor itt a téma az EU által nyújtott garancia, a beruházási projekteket támogató finanszírozási művetek veszteségeivel szemben, tehát így le kell szűkíteni a témát. Ez egy politikai téma. Lösing, kolléganő. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich habe im Namen der Linksfraktion einige a baloldali frakció nevében benyújtottam néhány módosítót, és szeretnék néhány pontot felvázolni. Remélem, hogy ehhez támogatást kapunk. Fontos, hogy fejlesztéspolitikai projekteket támogassunk, és nem csak közprojektekről van szó, illetve magánprojektekről, hanem közprojektekről is. Az egészségügy, az oktatás fontos, hogy előtérben legyenek. Ami a fejlesztési segítségnyújtást illeti, nagyon fontos az ENSZ millenáris céljainak elérése, a bizottság javaslat ezt említi is. A megújuló energiaforrások támogatása is rendkívül fontos. Ez az Európai Beruházási Banknak egy kulcsfontosságú témája, és itt támogatni tudjuk a módosítókat. Ami a bankot illeti, úgy érzük, hogy itt nincs döntési kompetenciája a banknak. Köszönöm szépen. So now I will give the floor to the representative. Most pedig megadom az Európai Beruházási Bank képviselőjének a szót, és a lehető leggyorsabban, legrövidebben válaszoljon. És az EU az emberi jogokért is felelős természetesen, ezt szeret, szívesen megvitatjuk. Időközben előkészítjük azt, hogy ez egy zárt ülés lesz majd nagyon kevés idők marad. Tehát az Európai Beruházási Bank. Köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék előadónak a módosítókat, és rövid leszek a válaszaimmal természetesen külön is folytathatjuk, ha szeretnék, ami a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti, teljesen átültettük a tevékenységünk során az EU előírásait és az árhúzik egyezményt megvan a saját átláthatósági politikánk, amiket elfogadtánk, ezt hozzá kell igazítani természetesen a banki tevékenységünkhöz, de egyben Európai Uniós testület is vagyunk, és éppen ezért átültettük a, a dokumentumok nyilv, közétételének vagy hozzáférésének az előírásait. Megfelelő országok országokkal alakítjuk ki a kapcsolatokat, és itt természetesen a diplomáciai mentesség témája is szóba kerül, és szeretné, ehhez megfelelő jogi szabályozásra és keretekre van szükség, ez nem egy különösebben politikai szabályozás, nincsen problémánk ezzel, minden esetre a megállapodásokat sok évvel ezelőtt írták alá, vagy évek során írták alá, és hát hogyha módosítani akarjuk, közé akarjuk tenni, akkor a másik fél hozzájárulására szükség van. Valamennyi félnek természetesen bele kell mennie abba, hogy közé tegyük, de elvég problémánk ezzel nincsen mi pedig a megosztást illeti Latin-Amerika és Ázsia között nem ugye meg kell nézni a világ összes régiójában olyan jelentős elvárások vannak, illetve olyan igény van az infrastruktúrális fejlesztéssel, a magáncégek támogatásával, az energia, az egészségügy, oktatás területén óriási igény merül fel számos országban, a klímafellépésben is természetesen, és nyilvánvaló, hogy az összeg tízszeresét is bárra el tudnánk költeni. És mi követjük a politikai elvárásokat és iránymutatásokat, amiket a bizottság meghatároz. Vagyis nincsen külön preferenciánk arra nézve, hogy melyik régiót fejleszünk, tehát itt az EU intézményei elvárásainak teszünk eleget. Ugyanez vonatkozik Tajmanra, és ez egy politikai döntés, nem mi döntünk erről. Egy, nem egy listába foglaljuk ezt bele, vagy hasonló. Tehát mindenkinek el kell döntenie, hogy a potenciális ország melyek azok, amelyek támogathatóak. Tehát ami pedig az EU jogalkotását illeti, természetesen igaz az, hogy nem hozhatunk létre vagy nem alkalmazhatunk EU-s jogot az EU-n kívül, de EU-banként természetesen gondoskodunk arról, hogy elősegítsük az EU standardok megvalósulását a beszerzéseknél, az összeférhetetlenségnél, stb. stb. De hát ez egy folyamatos erőfeszítés. Ehhez elemezni kell projekt szinten is a kérdéseket, hiszen egyszerűen EU jogot mi nem tudunk vinni az EU-n kívül. Éppen ezért igyekszünk az Európai Unió elveit megvalósítani a beruházásainkon keresztül, de nem tudjuk végrehajtatni ezt ugyanúgy, ahogyan mondjuk meg tudjuk tenni az EU-n belül, az EU jogrendel. Végül pedig a klíma kérdésében itt azt kell megemlíteni, hogy eh, a 25 százalék, amit az igazgatosan elfogadott cégként eh, az eh, Európai Unión belül és kívül is, tehát konzisztens lenne, hogyha ugyanazt a célt használnánk, ezt a 90%-ot, az elérhető 90%-ot az EU-n belül és kívül. Ehhez természetesen megfelelő vitára van szükség, Biztosítanunk kell, hogy, hogy elérhető célokat fogalmazzunk meg. Egyébként bizakodóak vagyunk a cégot illetően. Ez a mandátum alatt 25 százalék. Ezen túlmenve ez természetesen különböző választásokat igényel. Végül pedig a gázprojektek esetében ez egy támogathatósági kérdés. Mi persze nyitottak vagyunk, a politikai döntéshozóknak kell valamilyen utalást tenniük. Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének ezt a néhány rövid kommentet, illetve az következik most. Köszönöm szépen a lehetőséget és örülök annak, hogy itt a szakbizottságban sor kerül erre a véleménycserére. Egy néhány kommentárt nagyon hasznosnak tartok, egyébként felígyeztünk minden kommentárt. Egy kérdésre szeretnék visszatérni, amit az előadó vetett fel egészen konkrétan a költségvetésről van szó, az általános költségvetésről, mit jelent ez pénzügyi vonatkozásban, 25 milliárdos plafonról van szó, amit meghatároztunk ezt egy garancia alap dönti el. Ugye a garancia alapnak a volumene ezt pénzt tesz elérhetővé az EU költségvetéséből. Mi többé-kevésbé szeretnénk biztosítani, hogy általános ki, mandátum 9%-áról beszélhetünk a garancia alapunk keresztül, tehát a hiteleknél. És hogyha a garancia, de növeljük 25-ről 30 milliárdra, ez, a, ez több alokált forrást jelentene az EU költségvetésből. Nem rendelkezem konkrét számokkal, de igyekszünk kalkulálni a lehetőségeket, legalábbis a költségvetési szakbizottságban csütörtökön lesz vita, addig előkészítjük a számokat. Köszönöm szépen bele értve a rövid, rövidséget is, és mindenkinek köszönöm, hogy hozzájárultak az első vitához. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy szavazás is lesz még hozzá október 10-én. Most pedig lezárom a tevékenységünk ezen részét és át is térünk a tárgyalásra Labrinidis úrral, de ez egy zárt ülés, ezért azt kérem, hogy mindenki, aki nem lehet itt egy zárt ülésen, az lehetőleg gyorsan hagyja el a termet, és néhány perc nekem is mennem kell.